A nap 138-as szabályra térünk át, négy egyszerűsített eljárásban történő szavazásról fogunk szólni. Nikolescu jelentés lesz az első, név szerint szavazunk, tessék. Mindenki szavazott elektronikusan? Akkor ezzel lezárjuk. Elfogadtuk ezt a jelentést. Megyünk tovább Tájn jelentéssel. A bejegyzett életási közösségek vagyonjogi hatásairól. Megnyitottam a szavazást, tessék. Mindenki szavazott, akkor lezártam. És elfogadásra került a jelentés. Ugyancsak Tájén asszony jelentése a következő, amiről szavazunk a házassági vagyonjogi rendszerek, az alkalmazandó jog témájában megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezártam. És elfogadtuk. Majd pedig Krámer úr jelentése az Európa jövőbeni fenntartható mobilitását célzó európai közlekedés technológiai stratégia témában. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott. Líze úr nagyon sportosan érkezett, szavazott? Jó, akkor lezártam. És elfogadtuk ezt a jelentést is. Köszönöm szépen. Jöjjünk tovább. Antonescu asszony jelentése következik. Megérkezett a jelentéstevő is. Nagyszerű. Krámer úrnak mondom, hogy elfogadtuk az jelentését. Anyára a lift miatt volt akadályozva. Jó, tehát megyünk tovább Antonescu asszony jelentésével. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, büntetés, büntetőjogi eljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog, egyes módosító, ki támogatja, ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az ebben a formában módosított tervezetről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A jogalkodási javaslatról név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Ha minden kollega szavazott, akkor lezárom. És elfogadtuk. Gratulálunk Antonescu asszonynak. Megyünk tovább. Sánchez Presedo jelentése a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások. Egyes blokk. 117-es módosító az első, amiről szavazunk, kitámogatja. ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel a kettes blokk 116-tól okafogyottá vált, Ez így módosított tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Sánchez Precedo a jogalkotási indítvány előtt szót kért parancsoljon. Tra, sí, tra los trílogos el único a háromoldalú egyeztetésen van még egy fennmaradó kérdés, technikai jellegű. Nos, a parlament álláspontját egyértelműen kifejtette, utána konzultáltunk a különböző jelentéstevőkkel, és a, az ECON szakbizottság koordinátorának a véleményét is. A 152-es cikk értelmében azt kérjük, hogy ezt a szavazást halasszuk el, hogy a fennmaradó tárgyalási fejezeteket le tudjuk zárni. Köszönöm. Oké, okay. Rendben, tehát az elnapolást kérte az 57 per 2-es eljárásszabályzati pont szerint. Elfogadjuk ezt, ki nem tudja elfogadni, ki tartózkodik, akkor a végszavazást elnapoltuk. Megyünk tovább, McCarthy asszony jelentésével benfentes kereskedelmi és piaci manipuláció. Elsőként kettes módosítóról szavazunk, két részben. Első részt kitámogatja. Ellenszavazatok, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, népszerinti szavazás, megnyitottam. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. elfogadtuk, ezzel a második blokk és az egyes módosító okafogyottá vált, akkor a módosított tervezetről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A jogakotási ö, indítványról név szerint szavazunk, megnyitottam, mindenki szavazott? Akkor lezártam és elfogadtuk. Gratulálunk McCarthy asszonynak. Következő jelentés, Krobácsák jelentése, 2187 per 2005-ös tanácsi rendelet, a Balti-tenger, a halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelme. Egytől háromig szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az így módosított javaslatról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Népszerint szavazunk a jogalkotási indítványról, elektronikusan megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Úgy tűnik igen, akkor lezártam, és elfogadtuk. Gratulálunk eh, csak úrnak. Megyünk tovább. A volt elnökünk, Buzek kollega jelentéséről szavazunk, a belső energiapiac működésétételéről, harmadik pontról, mellette ellene tartózkodás. Ezt azért elektronikusan inkább ellenőrizzük, megnyitottam. Az eredeti szövegről szavazunk, tehát a harmadik pontjáról, ha mindenki szavazott, lezártam. És ezt elfogadtuk. 14-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es a következő, külön részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint a második részről megnyitottam a szavazást. Lezártam. És ezt elutasítottuk. 40-es eredeti szöveg első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es paragrafus, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt úgy láttam, hogy elutasítottuk. De ellenőrizzük elektronikusan, megnyitottam a szavazást, tehát 59. paragrafus második része. Lezártam és ezt elutasítottuk. 65-ös paragrafus első része kitámogatja, ellenvetések, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 68 második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 68-as paragrafus, kitámogatja ezt, ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az indítvány teljes szövegként ki támogatja, ki nem tudja támogatni, tartózkodók. És elfogadtuk, gratulálunk Buzek kollégának. Wir kommen nun zum Bericht der Kollegin. Megyünk tovább, Kleva Kekus asszony jelentése következik az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása. 9-es paragrafus három részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es paragrafus, két részben, első részt kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadtuk. 19-es első része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók ezt is elfogadtuk. 25-ös paragrafus. Ki tudja támogatni? Ellenvetéseket, hagy lássam. Tartózkodók Elfogadtuk. 55-ös paragrafus. Ne, egyértelmű volt, egyértelmű volt. 55-ös első része, ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ki szavaz, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 57-es paragrafus első része mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk, és a második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az állásfoglalási indítvány egészében elektronikus szavazásra botattom. Mindenki szavazott? Ez így van, akkor lezártam. Elfogadtuk, köszönöm szépen, és gratulálunk Leva asszonynak. Megyünk tovább. Milána képviselőtársunk jelentése, aki szót kért a szavazást megelőzően parancsolja. Nem tudom, hol van, nem látom. Parancsoljon. Köszönöm, egy technikai kigazítás miatt kértem szót. Július 1 -e előtt fejeztük be ezt a jelentést, tehát Horvátország még tagjelölt országként szerepel a jelentésben, ezt ki kell javítani, mert olasz, mert Horvátország természetesen azóta teljes EU taggá vált. E Milana di Dinsz... Rendben, Milana úr, a szolgálatok garantálták számomra, hogy ezt minden egyes nyelvi változatban korrekten fogják megjeleníteni. Köszönöm. Négyes paragrafus első része, ki támogatja, ki nem, tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, megnyitottam az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Szűken, de elfogadtuk. Következik a 23-as paragrafus. Ki támogatja? Ellenvetéseket lássam. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a teljes indítványról szavazunk, mellette ki szavaz, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Gratulálunk Milána képviselőtársunknak. Következő jelentés, Delange jelentése az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé témában. Nagyszerű. Van egy alternatív indítvány, nem csapás, ahogyan éppen a elnök úr mondta, nem alternatív csapásról van szó, alternatív indítványról, tehát előről kezdem. A szocialisták csapása helyett alternatív indítvány az SND frakciótól. Erről fogunk név szerint szavazni, és megnyitottam róla a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. És úgy tűnik, hogy a csapást elfogadtuk. Tehát a szakbizottság szövege fogyottá vált, mert a szocialisták csapása elfogadásra került. Mint mindig, szinte mint mindig. Most jön a legszebb mai nap legszebb jelentése, Fox úr jelentése, aki az online szerencsejátékokról készített jelentést a belső piacon. Azt hallottam, hogy gyakorlatilag már fogadásokat kötött arra vonatkozóan, hogy mi lesz a kimenetele ennek a mai szavazásnak. Úgyhogy akkor térjünk is rá. Kettes paragrafus eredeti szöveg, két részben, név szerint szavazunk az első részről. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitottam. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És ezt elutasítottuk. Az eredeti szövegre térünk rá. Ötödik paragrafus első része mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Második rész mellette ellene kiszavaz. Tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es paragrafus. Emberek, emberek, egyértelműen elfogadtuk. Na jó, oké. Vagy elfogadjátok, vagy elfogadtuk? Jó. Akkor 19-es paragrafus első része mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette második részt ellenőrizzük, jó, rendben, tehát második rész elektronikus csekk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Jó, harmadik rész akkor, mellette ki szavaz? Ellene? Tartózkodók. Igazából ugyanaz a többség kellene, hogy legyen, nem? Akarják ellenőrizni? Rendben, akkor a harmadik részt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elutasítva. 28-as paragrafus a következő. Név szerinti szavazás, megnyitottam. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. És ezt elfogadtuk. 702 igen szavazattal. 29-es paragrafus név szerint megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább, 31-es, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 41-es paragrafus a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as első része kitámogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. Itt a bal szárny úgy tűnik, hogy kicsit fárad, nem emeli, emeli elég magasra a kezét, nem mint mindig, hanem csak ma. Úgyhogy második rész mellette, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os paragrafus, eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 59-es paragrafus, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64-es paragrafus név szerint megnyitottam a szavazást, tessék. Mindenki szavazott? Akkor lezártam, és elfogadtuk. Akkor a teljes szövegről szavazunk név szerint. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam és elfogadtuk ezt a jelentést. Gratulálunk Fox úrnak! Nos, hölgyeim és uraim, személyzeti döntésről van szó. Luigi Bellingwer kinevezése az EUMS 255-ös cikk alapján létrehozott bizottságába. Mindjárt kék lámpa fog felvillani, lehet ugyanúgy igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazni, de nem lesz látható az önök szavazása, azaz titkos szavazásról van szó, tehát Luigi Berlingver kinevezése az EU MS 255-ös cikke alapján létrehozott bizottságába. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Pellingver úr pedig megválasztásra került, gratulálunk neki. Rátérünk akkor a szavazat magyarázatra, és ezt pedig Vlasák úr fogja levezetni.